Myślę, że powoli możemy zaczynać, żeby poprawić Państwu humor. Azt hiszem, akkor talán elkezdhetjük az ülést. Hogy egy kicsit feldobjam a hangulatot, elmondhatom, hogy itt van Dessur, leül a helyére, ott van, ott van a névtáblája is, csak kár, hogy nem volt széke, tehát oda, ahol leülhet. Nem tudom, hogy ez véletlen, nem véletlen de így alakult. Hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdenénk az ülést, a tolmácsok azt kérték, hogy egy bejelentést tehessenek. Kérem, hogy vegyék fel a fülhallgatójukat, és a tolmácsok akkor egy bejelentést tesznek. Unapot kívánok mindenkinek! A tolmácsok szeretettel tájékoztatják Önöket arról, hogy immáron három hete munkaügyi konfliktusban állnak a vezetőséggel, bár számos kompromisszumos javaslata volt a tolmácsoknak, a vezetőség ez idáig semmilyen lépést nem tett a megoldásra. Éppen ezért a mai napon a nem túlfutás politikáját alkalmazzuk, tehát 12.30-ban 30-kor pontban abba hagyjuk a tolmácsolást. Köszönjük. Są wyrazem naszego poparcia. Hallották a tapsolást. Ez is mutatja, hogy támogatjuk a tolmácsokat. Köszönjük a tolmácsoknak ezt a bejelentést. Úgy tűnik, hogy vezetőség kicsit lassan reagál, ha egyáltalán reagál. Most pedig térjünk rá a mai ülés napirendjére, a napirend elfogadása. Ismerjük a nyelvi kiosztást. Most pedig szavazás következik. Először egy véleményről szavazunk az MV-nek. Készül ez növényvédelmi témában. Péter jár ennek a kérdésnek a jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok a kollégáknak. Az, hogy ki hol ül ez a probléma a koordinátorunk számára, hát abban csúcsosodik ki, hogy igazából nincs is szüksége ülőhelyre, mert nagyon stabilan áll a lábán. Most rátérve a jelentésre, nagyon nyomatékosan szeretném megköszönni a nagyon kellemes együttműködést az árnyék előadókkal. Valamennyian valóban close to the business célt tudatosan dolgoztunk, és nagyon sok jó kompromisszum született meg. Még két üzenetem van. Az egyik a legfontosabb üzenet, azok a célok, eh, amelyeket 2009-ben kitűztünk magunknak, azaz a növényvédőszerek eh, jóváhagyását, engedélyezését, eh, a bürokráciától megszabadítani. Nos, a bizottság egy új rendeletet dolgozott ki, hogy elérjük ezt a célt. 120 napon belül jó, jóváhagyás képessé akartuk tenni a hatóanyagokat, ezt nem sikerült elérni ezt a célt. A második kívánságom az, hogy a sok jobb, sok jó kompromisszumból, amiket a frakciók megkötöttek, tehát a kompromisszumok szelleme végül is bekerüljön a Környezetvédelmi Szakbizottság záró végleges véleményébe, és ez demonstrálja a jó együttműködést a két szakbizottság között. Köszönöm. Życzenie bardzo ambitne, dobrze. Köszönöm szépen. Hát ez egy nagyon szép elképzelés, reméljük, hogy így is történik. Majd akkor most következik a szavazás. A kompromisszum az első, amiről szavazunk. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Rendben van. Akkor lezárom a szavazást. A kompromisszumot elfogadtuk. B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. D kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. E kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. F kompromisszum. Lezár. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik 50-es módosító. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 52-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. Ügyrendi kérdés? Elnök úr, elnézést, hogy félbeszakítom a szavazást, de itt a, hiányzó szomszédomnak a telefonja nagyon csörög. Lehet valamit csinálni? Okay. I haven't got the technical ability. Én, én nem vagyok erre képes. No, let's stop. My apologies. El, elnézést, elnök úr, de szerintem mindenkit zavart. Ja. Hát ki lehet dobni a szemetesbe is. Ötvenkettes, meggenisz mellette ellene elfogadtuk. 54-es elfogadtuk. 55-ös mellette elfogadtuk. 56-os mellette ellene elutasítva. 57-es mellette ellene elutasítva. G kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást.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 140-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 158-as következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva. H kompromisszum, megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik akkor a 14-es módosító mellette. Elfogadtuk. 16-os következik mellettem, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elutasítva. 18-as mellette, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, elutasítottuk. 26-os mellette, mellette ellene elutasítva, 27-es mellette ellene elutasítottuk, 28 mellette ellene elutasítva, 29 mellette ellene elutasítva, 30-as mellette ellene elutasítva. E, így kompromisszum következik, így kompromisszum, megnyitom a szavazást. Przyjęty. Poprawka 66. Elfogadtuk. 66-os módosító következik, mellette ellene elutasítottuk. 68-as mellette ellene. Nézzük ezt, ellenőrizzük gépen, megnyitom a szavazást. Zamykam. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Hát ezt ellenőrizni kellett. 70-es következik mellette. Ellene. Elfogadtuk. 71-es mellette. Ezt is ellenőrizni fogjuk. 71-esről szavazunk. 70-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es következik mellette. Elfogadtuk. 74-es módosító következik. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene. Elutasítottuk. Második rész. Nem, ellenőrizni fogjuk az első rész. Gépi úton szavazunk, nyitom a szavazást. Zamykam. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Következik a 75-ös mellette, ellene, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. J. Kompromisszum mellette, Megnyitom a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 86-os, mellette, elfogadtuk 90-es, mellette, ellene, elutasítottuk. K kompromisszum, megnyitom a szavazást. Nekem Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 92-es, mellette ellene elutasítottuk. 94-es mellette ellene elutasítottuk. Következik. A 96-os mellette ellene, elutasítottuk. Százas, mellette, ellene, elfogadtuk. El kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 109-es következik mellette. Elfogadtuk. 112 mellette. Ellene. Elutasítottuk. 114 mellette, ellene elutasítottuk. M kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az N kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös módosító. Dántán úr tollából ellete elfogadtuk. 127 mellette ellene elutasítottuk. 128 mellette ellene elfogadtuk. Ó, kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143-as következik. Mellette elfogadtuk. 145. Mellette elfogadtuk. 147 mellette, ellene elutasítottuk. 149 mellette elfogadtuk. 152 mellette, ellene elutasítottuk. 154 mellette, ellene elutasítottuk. 155 mellette elfogadtuk, 157 mellette elfogadtuk, 159 mellette elfogadtuk, 161 mellette ellene elutasítottuk, 162 mellette ellene ezt ellenőrizni kell. 162-esről szavazunk. Zamykam głosowanie. Lezárom a, lezárom a szavazást elutasítottuk. 163 mellette, ellene, elutasítottuk. 164 mellette, ellene, elfogadtuk. 165 mellette, elfogadtuk. 167 mellette, ellene, elutasítottuk. 168 mellette, el, elfogadtuk. 169 mellette, ellene, elutasítottuk. Most pedig a teljes véleménytervezetről fogunk szavazni, annak módosított formájában megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. Nem tudom, hogy szeretne hozzászólni a szerző. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy mondtam, sok elgondolásunk, az Agrinak a sok gondolata benne van ezekben a kompromisszumokban, nagyon jó eredmény született. Köszönöm, kollégák! Ugyan ezekkel a szavakkal mondok én is köszönetet önöknek. A négyes napi rendi pont következik, szintén szavazás, a globalizációnk előnyünkre fordítása, kereskedelmi szempontok. Az INTA, eh, az INTA a eh, illetékes, és mi véleményt készítünk. Kádenbach asszony készítette a véleményt. Nagyon köszönjük neki a munkáját, de talán ő maga is mond néhány bevezető szót. Köszönöm szépen, mondja Kádenbach asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik nagyon hasznos tanácsokkal láttak el, és nagyon hasznos gondolatokat vetettek fel. Folyamatosan a kihívásokról, esélyekről és a veszélyekről beszéljünk, amelyek a globális piaccal jöttek létre, főleg a mezőgazdaság területén ez nagyon érzékeny kérdés, és remélem, hogy az illetékes bizottság a nagyon is, a gazdák nagyon is jogos aggodalmait, a vidék jogos aggodalmait figyelembe veszik a jelentésükben, és ez így a kézjegyünket letehetjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök Kádenbach asszonynak. Kiváló. Ami a külső körülményeket illeti, ezek határozzák meg nagyban a kereskedelmet és a globalizációt, és egyre nagyobb befolyással vannak az európai mezőgazdaságra. Azt hiszem, hogy sokkal gyakoribb eh, vitára, eszmecserére van szükség ez, ebben a témában, és a kereskedelem politikával foglalkozó kollégákat sokkal jobban meg kell győznünk, győznünk arról, hogy milyen fontos a mezőgazdasági kérdések komolyan vétele, hiszen gyakran nem teljesen vannak tudatában ennek a problémának a mezőgazdaság esetében, hogyha a külső tényezők nem stimmelnek, akkor hát nem sokra jutunk. Akkor nézzük az első szavazás mellette ellene elutasítva. A kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es módosítás mellette ellene Vagy előtte még egy másikról kell szavaznunk? Na jó. Tudomásul vesszük, hogy a titkárság is mondja, hogy eh, egy hiba merült fel. Nyolcasra szavazunk mellette, ellene elutasítva. 11-es mellette ellene elutasítva, 12-es mellette ellene elutasítva, 13-as mellette elfogadtuk, 14 mellette elfogadtuk, 15-ös mellette ellene elutasítva, 16-os mellette elfogadtuk, 17-es mellette elfogadtuk, 18 mellette elfogadtuk. 19 mellette elfogadtuk, 20 mellette ellene elutasítva, 21 mellette elfogadtuk, 22 mellette elfogadtuk. B kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. A következő a 34-es mellette, elfogadtuk. es mellette, ellene, elutasítva. C kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, elutasítva. Ellenőrizzük. Akkor kezdjük. 41-es eh, Aguilera asszony, megnyitom a szavazást. Elnézést kérek. Elnézést kérek, elfogadtuk. A kézfeltartással nem lehetett ez pontosan látni. 42-es mellette. Ellene. Elutasítva. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. most nem tévedtem. 43-as mellette, ellene, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 44-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös mellette elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Negyvenhatosról szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elkompromisszum. Megnyitom a szavazást. Folyik a szavazás, és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most folytatjuk a Caputo 58-assal mellette. Elfogadtuk. 59 mellette. Elfogadtuk. 61 mellette. Ellene. Elutasítva. 63 mellette. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 63-asról. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 64-es mellette, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, elutasítva. 67-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 67-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, elutasítva. F kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. G kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es mellette elfogadtuk. 84 mellette ellene elutasítva. 86-os mellette ellene elfogadtuk kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os Danton lé mellette elfogadtuk. 97-es mellette ellene ezt most ellenőrizzük. A 97-es tehát. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő az I kompromisszum. Megnyitom a szavazást. I kompromisszum, folyik a szavazás, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es mellette elfogadtuk. 105-ös mellette ellene elutasítva. J kompromisszum mellette, illetve nem, nem, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. K kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, elutasítva. 113-as mellette, elfogadtuk, 114 mellette, ellene, ezt most ellenőrizzük, 114-esről a szavazást megnyitom. 114. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115 mellette, elfogadtuk. L kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120-as mellette. Ellene. Elutasítva. M kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ennek kompromisszum mellette, illetve nem, megnyitom a szavazást, mondja az elnök. Megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es mellette, ellene, ellenőrizzük 122-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-as mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, elutasítva. 125 mellette, elfogadtuk. 126 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Akkor most következik az így módosított állásfoglalás véleményről a szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A jelentéstevőt, jelentéstevőnek gratulálni szeretnék mindenkinek, aki vele együtt működött ebben a témában. Meg is adom a szót. Szeretne-e szólni néhány szót? Nem? Köszönöm szépen a kollégáknak. és most azt remélem, hogy az INTA kollégák is komolyan veszik az álláspontunkat, a véleményünket, és elérik azt, hogy ebből minél több bekerüljön a főjelentésbe. Köszönöm szépen, gratulálok. Természetesen csak támogatni tudjuk az ön kívánságát, valamennyien ugyanennek a kívánságnak tudunk hangot adni. Az Illetékes Bizottságban szeptember 1-én lesz a szavazás, plenáris ülésen pedig októberben. Időközben megérkeztek vendégek, Kanica kollega vendégei megérkeztek a terembe, üdvözlöm őket. Jelenleg szavazunk eh, éppen, de a délutáni ülésen, ha részt vesznek, ott egy nagyon érdekes eh, vitát eh, folytatunk majd egy biztossal. Következik az ötödik napi rendi pont. A parlament alelnöke, Valkárszál úr a vélemény előadója, a Költségvetési Szakbizottság az illetékes szakbizottság, mi egy véleményt készítünk, háromoldalú egyeztetése vonatkozó megbizatása 2019. évi költségvetéssel kapcsolatban. Az alelnök úr nincs jelen, így eh, talán én röviden bemutatom, hogy miről is van szó. Készítünk tehát egy véleményt a Költségvetési Szakbizottság számára. Valkárszel úr készíti el ezt a, vagy készítette el ezt a véleményt. 44 nyújtottak be módosít, 44 módosító indítvány nyújtottak be a kollégák, négy kompromisszum született. Azt hiszem, hogy más nem is kell elmondanom. Mohán asszonyt szeretném nagy szeretettel köszönteni. Új tagja a szakbizottságunknak, Denanó urat váltja fel, és rendkívül nehéz lesz a feladata, de önnel hát nyilván ugyanolyan jól fogunk majd együtt működni, mint korábban Denanó úrral. Öné a szó. Le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, érzem a ennek a feladatnak a súlyát, Jean-Paul Denanot helyettesítem, és kaptam információt az ülés menetéről, elég pozitív híreket kaptam erről. Nem volt túl sok ellentmondás. Most a Költségvetési Bizottságban van a téma a szavazásról, 2019-es költségvetésről szóló szavazásról, és úgyhogy ebben a témában eléggé nyugodtan dolgozhatunk, és folytathatjuk a munkánkat. Köszönöm szépen. Természetesen nagyon izgalmas időket élünk itt a parlamentben, és hát az út végén beszállni valamibe, ez mindenképpen nehéz feladat, de nagyon jó munkát kívánunk önnek itt a parlamentben, és valamennyiünknek ezt kívánom. Most pedig térjünk rá a szavazásra, tehát Valkárszell úr véleménye. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik a négyes módosító, Luazon Condier módosítója mellette. Ellene elutasítottuk. Hetes Caputo úré mellette elfogadtuk. Tízes mellette ellene elutasítottuk. 8-as, meg én is azt asszony, mellette elfogadtuk. 9-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 11-es e, mellette, elfogadtuk. 13-as mellette, elfogadtuk. 14-es mellette, elfogadtuk. 15-ös Rejtemark úrtól mellette, ellene, elutasítottuk. 16-os mellette elfogadtuk, 17-es mellette elfogadtuk, 18 mellette elfogadtuk, 19 mellette elfogadtuk, 20-as mellette ellene elutasítottuk, 21 mellette elfogadtuk, 22 mellette elfogadtuk. 23 mellette, ellene, elutasítottuk. 24 mellette, ellene, elutasítottuk. 25 mellette, ellene, elutasítva. 26 mellette, ellene, elutasítottuk. 27 mellette, ellene, elutasítva. 28 mellette, 29-es lenne, inkább elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 33-as Viegas úré mellette, ellene elutasítottuk. 34 Heisling úr mellette e, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk a kompromisszumot. Megyünk tovább. Következik a 42-es mellette elfogadtuk. Negyvenhármas módosítóról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Akkor szavazunk az egész véleményről, módosított formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Valkasszel úrnak, biztos vagy benne, hogy valaki átadja neki a gratulációnkat. Azt hiszem, nagyon hatékonyan bonyolítottuk le a you. myślę, że możemy, że możemy przejść do punktu szóstego. Köszönöm szépen, akkor most térjünk rá a hatos napi rendi pontra. A gyógyszeres tápok forgalomba hozatalra és az ezzel kapcsolatos tanácsi határozatra való reakció azt, asszony ennek a kérdésnek a jelentéstevője, az illetékes bizottság az AGRI, tehát mi. Az MV fogja a véleményt elkészíteni, konkrétan Linz úr. Aztán az IMKO is. Az IMKO-t is megkérdeztük, de ők nem, ők nem szeretnének véleményt készíteni. azt, asszony hol van? Hát itt van mellettem, nem láttam. Elnézést kérek, elnézést, hogy nem láttam. Floor is yours. Ön következik. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Erre nagy szükség volt, Örülök annak, hogy a napirendre került ez a pont. Tegnap volt az utolsó három oldalú egyeztetés, amely ezt a amely, sik, amelyen, amelyen sikeresen elértük azt, hogy végre lezárjuk ezt a megállapodást a gyógyszeres tápok esetében. Mi úgy gondoltuk, hogy gyorsan a végére érünk annak az idején, de hát utána talán mindenki emlékszik arra, hogy elég sokáig húzódott a dolog. Ez a rendelet nagyban kapcsolódik az állat egészségügyben használt gyógyszerekhez. Ott az MV is, ott, volt az, ott az MD volt az illetékes bizottság, most a három egyeztetések végén járunk, és az eredmény az gyakorlatilag az, amit mindig is el akartunk érni. Elértük ugyanis azt, hogy harmonizáljuk a gyógyszeres tápok, előállítását, illetve forgalomba hozatalát, ez nagyon fontos. Nagyon fontos ez, hiszen ugye a mikrobiális ellenállással kell felvennünk a harcot. Ez nagyon fontos a mi szakbizottságunk számára, illetve az egész Európai Parlament számára. Minden egyes állat ügyi felhasználásra tehát minden egyes felhasználása a gyógyszeres tápoknak immáron a rendelet hatája alá tesz, a tartozik az összes típusú felhasználás, és nagyon fontos az is, hogy a top dressing, tehát az a tény, hogy a gyógyszerek tetejét, vagy hogy a táp tetejét lelocsolják egy gyógyszeres készítménnyel, nos ezt is szabályozni fogják. A harmadik országokban történő gyakorlat. Nos, erről is szól egy nagyon fontos cikk, a 122-es cikk, de ez a másik rendelet, tehát az állategészségügyel foglalkozó rendelet, úgyhogy azt hiszem, hogy meg lehetünk elégedve. Örülünk annak, hogy ezt sikerült elérni. Még egy dolog, és ezzel a végére is érek a mondandómnak, A profilaxiszt egy, egyértelműen egyszer s mindenkorra betiltottuk. Az Európai Parlamentnek a céljait tehát elértük, és az állat egészségügyben használt gyógyszerek, illetve a gyógyszeres tápok témájában sikerült azt elérni, amit szerettünk volna. A két megállapodás azt gondolom, hogy előbb-utóbb a plenáris napirendjére kerülhet, akár már a jövő hónapban is megtörténhetne ez, de azt hiszem, hogy októberre van betervezve, és akkor egyszer mindenkorra megoldhatjuk ezt a problémát. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, Gonzalo Macedo úrnak, illetve a titkárság összes tagjának, Megi és mások, ugye Megi a szo- szocialista frakció asszisztense Magdalénának, az én asszisztensemnek is köszönetet mondok, hiszen az ő munkájuk nélkül ez nem jöhetett volna létre, és hadd, kell azt, hadd mondjam azt még el, hogy az összes frakció együttműködött, ilyen összefogás nélkül nem született volna meg ez az eredmény. Az antibiotikumok elleni harc láthatóan annyira fontos volt, hogy összefogott az összes frakció, az összes állategészségügyi gyógyszer és a gyógyszeres tápok témájában. Ezt a kérdést sikerült megoldani, immáron le van fedve, ez lefedi ezt az európai jogszabályrendszer, és köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben a hosszú folyamatban. Szeretne valaki hozzászólni? Buda úr. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Szeretnék gratulálni Aguilera asszonynak a munkáért. Ez egy nagyon technikai jelentés volt, nagyon nehéz jelentés, de kitűnő eredmény született. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a tagállamoknak megfelelően kell majd végrehajtani ezt a jogszabályt hiszen például Hollandiában vannak olyan gazdaságok, ahol megsértik a szabályokat, és tiltott gyógyszereket kevernek be a tába, például a tojás termelő gazdaságokban. Tehát szükség van még sok erőfeszítésre, de nem mindig sikeresek az erőfeszítések, mert a végrehajtás nem korrekt. Köszönöm szépen Buda úrnak. Esetleg még valaki szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Ebben az esetben Aguilera asszony ismét öné a szó. Nada más que añadir. Nekem sincs semmi hozzátenni valóm. Ezzel a két rendelettel szerintem a harmonizáció nagyon hatékony lesz és ezt a problémát sikerül most már kiigazítani, és így azt hiszem példaértékű lesz majd az Európai Unió jogszabályok Bardzo dziękujemy. E, w takim razie możemy przejść do... E, Nagyon köszönöm a beszámolót, és mehetünk tovább. Következő napi rendi pont. beszámoló egy finországi látogatásról. Hogyha megengedik, akkor először én röviden tartok erről egy kis bevezetőt. Május 7-e és 9-e között a szakbizottságunk néhány tagja elutazott Finnországba, Kainóba és Finnország északkeleti részén, Szavona régióba. Ide látogattunk el, tehát, és um, egy ki tudtunk alakítani magunknak egy képet a finn mezőgazdaságról. Különböző uh, gazdaságokban, mezőgazdasági üzemekben látogattunk el, uh, és megvizsgáltuk, hogy milyen komplexen szerveződik meg a mezőgazdaság Finnországban, hát a természet ki is kényszerít sok mindent. Emellett megnéztük a biogazdálkodást, és hiszen um, Finnország területének 70%-a az erdő, gyönyörű erdők, amelyek nagyon fontos forrásai a gazdasági jólétnek, és hát a jóléti államnak, a szociális intézkedéseknek is részben ez a forrása. Szabadidőnk is volt természetesen, a munkák során még azt is láttuk, hogy az erdőgazdálkodást kitűnően szervezik meg, a fenntarthatóság a legfontosabb szempont, a biológiai sokszínűség megőrzése, de nagyon sok az innováció is, ezt is, ebbe is betekinthettünk. Nagyon messzire jutott haladtak a különböző technológiák alkalmazásában Finnországban. Nagyon jelentős volt a technológiai előrehaladás. Összességében összefoglalva azt mondhatom, hogy természetesen ez egy nagyon érdekes utazás volt, és Elzi Katainennek szeretnék mindenképpen köszönetet mondani azért, hogy ilyen kitűnően megszervezte ezt az utazást. intenzív és nagyon érdekes volt a programunk. Ugyanakkor nagyon kellemes is volt, és az egész, egész utazás nagyon kellemes légkörben zajlott le. Ezt is nagyon köszönjük a szervezőnek. Katányan asszonyé a szó először, és ha akarják, akkor utána az delegáció többi tagja is természetesen szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a nagyon kedves bevezető szavakat. És szeretnék köszönetet mondani az Agri Szakbizottság titkárságának és, és minden kollégának, aki részt vett az utazáson, illetve hát akik eljöttek velünk. Ellátogattunk minisztériumokba, gazdaságokba, beszélgettünk helybeli emberekkel, és a finn médiában nagy figyelmet kapott ez a látogatásunk. Észak-Szavoniában, ahonnan én származom, elsősorban a tejágazattal foglalkoztunk, de ellátogattunk az erdőgazdálkodásról, a természeti szépségről híres területekre is. A, elég sokat utaztunk, hiszen ugye ritka a népsűrűsége Finnországnak, de nagyon sok az erdő és a tó, ahogyan az elnök is elmondta, a területünk 70%-át erdő borítja, és ugye mi vagyunk az ezer tó országa. A, nagyon sok helyütt azt láttuk, hogy nem igazán a mezőgazdasági jellegű, agrár jellegű az országunk. Tanulmányozhatuk, hogy hogyan működnek a mezőgazdasági üzemek. A programunk talán legexotikusabb része a rénszarvas farmra, farmra tett látogatásunk volt. Itt három kérdéssel foglalkoztunk a beszélgetéseink során. Farkasok jelenléte, azután természetesen a rénszarvas tenyésztés, vagy, és a fiatal állományok gondozása. Azután Többek között találkoztunk a mezőgazdasági szervezetek, illetve a erdészeti szervezetek vezetőivel, Jari Leppa úrral, a minisztérium képviselőjével. Ellátogattunk egy erőműve, amely árammal látja el a gazdaságokat, és egy bioetanol üzembe is ellátogattunk. Azt akartuk itt megnézni, hogy a szomszédos fa üzemből hogyan használják fel a forgácsot a bio, az etanol üzemben. Az egyik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártóhoz is ellátogattunk, ez a világon az egyik legnagyobb ilyen üzem, és láttuk azt, hogy Finországban mennyire fenntartható az erdőgazdálkodás ahol ugye, a, mint mondtam, a területünk 70%-át borítja erdő, nagyon nagy gondot fordítunk a fenntarthatóságra és a biológiai sokszínűség megőrzésére, ez mm, törvények rögzítik, és minden erdő tulajdonosnak kötelessége ezeket a szabályokat betartani. Vérma városban is ellátogattunk, ahol egy fafeldolgozó illetve a mezőgazdasági gépgyártó üzemben vezettek körbe minket. Láttunk, ellátogattunk egy jellegzetes tejgazdaságba, családi vállalkozás, 68 tejelő tehenük van, és egy robot, egy a támogatásokat is igénybe vette a gazdaság ennek az üzemnek a kiépítéséhez. És az utolsó napon még ellátogathattunk az egyik legnagyobb finn sörfőzébe, ahol láttuk, hogy az élelmiszergazdaságnak is milyen fontos a szerepe Finnországban. Azután még az aqua turizmus szerepelt a programban, nappában egy családi gazdaságba látogattunk el, a második pillér kap, keretében kapott beruházásokat tekintettük meg, látunk egy szaunát, és egy nagyon hideg tó is van, volt ott a közelben. Röviden Ennyiben tudtam összefoglalni ezt a nagyon jó utazást, és remélem, hogy elmélyültek az ismereteink, most már sokkal jobban tudjuk, hogy Európa különböző részein hogyan dolgoznak a gazdák, és kérem a kollégákat, hogy egészítsék ki az általam elmondottakat, ha valami kimaradt volna. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Katájnán asszony, és köszönöm hogy köszönöm, hogy megszervezték ezt a missziót. Köszönöm. Elnök úr, tulajdonképpen nem tudok semmit ehhez hozzátenni, csak eh, meg tudom erősíteni azt, amit a kolléganőm elmondott, nagyon érdekes volt az utazás, különösen az erdőgazdaság eh, érdekelt, az innováció az erdőgazdálkodásban. Katányen eh, kolléganőnek nagyon köszönöm, hogy ilyen kitűnően előkészítette az eh, utat, és az utazás közben is sokat tett értünk. Köszönöm szépen. Hagytam úr. Köszönöm Elszkinek és segítőinek szeretnék köszönetet mondani, hogy ezt az utazást megszervezték. Engem lenyűgözött, hogy az emberek mennyire vendégszeretőek, és hogy milyen gyönyörű ez az ország. Az emberek megkérdezik, hogy hol vannak itt erdők. Most az erdő mindenhol ott van. Ez nagy különbség hazámhoz, Hollandiához képest, ahol elég kevés az erdő és az is nagyon érdekes volt, hogy láthattuk, hogy eh, minden fát, minden kivágott fát eh, újraültetnek, tehát eh, fenntartható erdőgazdálkodás folyik, sőt, nő az erdővel lefedett területek aránya. Sokan azt mondják, hogy a bioüzemanyagok használata nem jó, hát szerintem nem így van, mert az, az alapján, amit látunk, az erdős területek aránya nő, nagyon jó a fakitermelés aránya, és fenntartható energiaforrás is. Még egy, még egy nagyon érdekes tényel találkoztunk, nagyon rövid a növekedési időszak, és ugye ott voltunk a, az orosz határnál is, éppen a növekedési időszak rövid volt, teszi, teszi nehézé az erdőgazdák számára azt, hogy versenyképesek legyenek, éppen ezért megpróbálnak investálni a gazdák az új technológiákba. Szerintem a kapon belül azért meg kell azt is tárgyalnunk, vagy arról is beszélnünk -e mindenképpen, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy az ilyen kevésbé kedvező helyzetben lévő gazdák is valamit tudjanak kezdeni, és egyenlő feltételek mellett versenyhez Egnyúr. Nem voltam ott az utazáson, kár, én szeretem volna elmenni. És ületem, sok mindent láttak. 2009-ben egyébként végig vezettem Finnország keleti oldalán, és nagyon érdekes volt, ugye Finnországban nagyon jó aszfaltozott utak vannak, Oroszországon viszont gyakorlatilag egyetlen utat sem láttam a térképen, és ez megdöbbentő volt, hogy mekkora a különbség a kapitalizmus és a kommunizmus között. Finnország egy élhető országá tette az országot politika, politikai eszközökkel. Katajnen asszony, mi a helyzet a cukorrépa iparral? Tudom, hogy régebben volt cukorrépa termesztés Finnországban. Van még ma is cukorrépa termesztés? Jeżeli pani poseł chce odpowiedzieć bez, e, e, od Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor finnül válaszolok a feltett kérdésre. Nos, Finnországban, ami a cukorrépa termesztést illeti, vannak még ilyen gazdaságok, csak nagyon elenyésző számban. Az ország déli részén van néhány olyan terület, ahol még termesztenek cukorrépát, egyetlen cukorfinomítónk van, és mondom, elenyésző a cukorrépa termesztés, és valóban visszaszorulóban van ez az iparág. Köszönöm a kollégáknak, hogy részt vettek a delegáció utazásán, és köszönöm a kedves szavakat, és bármikor visszatérhetnek Finnországba. Várjuk Önöket. Köszönöm szépen. Ulla Tamás nem jelentkezik. Úgy vélem, hogy a finnországi élményeink és tapasztalataink nagyon hasznosak lesznek a jövőbeli munkánk szempontjából. Nagyon érdekes volt minden, amit láttunk, különös tekintettel a finn-orosz kapcsolatok témájára. És mindenre, amit Finnország ezzel kapcsolatban tesz, illetve hát a, meg, megemlítendő még a balti régióval való kapcsolatuk. Rövid volt az utazás, de láttuk, hogy Finnország nagyon gazdag vízügyi erőforrásokban, természeti erőforrásokban. Az északi területeken is láttuk ezt, és azt is láthattuk, hogy Finnországban kiváló a tej termesztés. Ugye ott más, az északi területen más feltételek mellett kell működni a tejiparnak. Ugye ezt is megoldották, voltak ott egyébként görög kollégák is az utazáson. Azt hiszem, ezzel talán elősegíthettük a görög-finn kapcsolatot is. Köszönöm, még egyszer köszönet utána asszony, köszönöm a az asszisztensének is. Nagyon aktív volt, nagyon vigyázott ránk, óvott minket az úton is, illetve Finnországban is, úgyhogy köszönöm, és remélem, hogy átadják majd a többieknek is a gratulációnkat, illetve a köszönetnyilvánítást. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen, Katányán asszony. Hölgyeim és uraim, a rendes ülés végére értünk. Nagyon hatékonyan és fegyelmezetten szavaztunk. Tehát az ülésnek ezt a részét most lezárjuk. Viszont sok mindenről kell még beszélnünk a koordinátori ülése. Kezdhetnénk talán negyed órával korábban a koordinátor ülést, mint ahogy azt előre bejelentettük. Mondom, sok dolgunk van. Nem tudom, hogy erre egyáltalán van-e lehetőség. Tehát 3.4.11-kor találkozunk. 10.45-kor, jó? Addig fél órás szünet. Délután pedig 14.30-tól kezdődik az ülést. A biztos úr is ide látogat, úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogy fél háromkor már legyen itt a teremben. Jó lenne, hogy elég sokan lennénk itt, elég nagy számban, amikor megjelenik a biztos. Most tehát akkor szünet következik a koordinátorülés kezdetéig. Az ülésnek annyit része tehát ezzel véget ért.